Äh, Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van. Örülök, hogy egyes kollégák pontosan érkeztek az ülésre. És hogyha önök közül valaki szeretne már most jelentkezni, akkor fölvesszük a hozzászólók listájára, hogy lehetőséget nyújtsunk önöknek, hogy rögtön, az, e, rögtön elsőként beszélhessenek, tehessenek fel kérdéseket. Kérek úr, tessék nyugodtan jelentkezni, és a jövőben akkor ezzel talán ösztönözhetünk másokat is arra, hogy pontosan érkezzenek. Sok szeretettel köszöntöm Gegenkin biztos asszonyt, örülök annak, hogy időben és pontosan érkezett, és tájékoztat bennünket a fontos projektekről. Köszönöm azt is, hogy hogy egy kicsit előbb tudunk meg fontos információkat egy projektről, mint mások, mert csak holnap lesz a sajtótájékoztató. Tessék, öné a szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Legutoljára, amikor itt voltam az ITRE bizottságban, én magam is azon gondolkodtam, hogy milyen lesz itt föntülni. Milyen lesz majd itt föntülni az elnök úr mellett? Hát nagyon izgalmas ez. Szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy párbeszédet folytathassunk a 2010-es Európai Bizottsági Programról a kutatási, innovációs és tudományos területen. A 2010-es munkaprogram a melynek a részei, azok a részei, amelyek a kutatásra és innovációra foglalkoznak, fontos kezdeményezéseket tartalmaznak a 2020-as stratégia, elérésére az intelligens és fenntartható fejlődés érdekében. Egy új innovációs tervet készítünk, és ez határozza meg, hogy az Európai Bizottság az Európai Parlamenttel együtt és az Európai Uniós kormányokkal együtt hogyan próbálja a kutatási fejlesztési stratégiai pontokat megvalósítani a 2020-as agendánkból. Tudom, hogy ez nagyon fontos kérdés. Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso arra kért, hogy ezt a kutatási és innovációs tervet készítsem el, és hogy egyeztessek azokkal a biztosokkal, akik szintén foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel az innovációs láncban a kutatástól a kereskedelemig minden szereplőnek fontos az, hogy tudják, hogy milyen fontos és specifikus cselekvéseket és lépéseket tervezünk ebbe a stratégiába. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament képviselőinek, és szeretném bemutatni azt, hogy hogyan fogunk előrelépni ezen a terven. Ez nagyon fontos az, hogy a meglévő akadályokat azonosítsuk és megszüntessük, azon akadályokat, amelyek még az innovációs belső piac előtt állnak. Barroso úr a következő októberi Európai Uniós csúcs találkozón beszélni fog erről, amikor is szó lesz kutatás és innovációs kérdésekről. Világos és döntő jelentőségű lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy az Európai Unió a kutatás és az innováció vezető régiója legyen. Ez a terv elengedhetetlen Európa növekedése, a munkahelyteremtés és a világgazdaságban betöltött szerepe szempontjából. Támogatom Barózó elnök urat, és nyilván a parlament is támogatja majd ezt a célkitűzést. Konkrétan a terv az következő célkitűzéseket tartalmazza. A kutatás és az innováció a legnagyobb társadalmi kihívásokra kell, hogy koncentráljon. Ezek csúcsprioritások prioritások a politika formálói számára, és nagyon nagy piaci lehetőségeket rejtenek. Ez a klímaváltozás, az energiabiztonság, az élelmiszerellátás biztonsága és az öregedő társadalom. Lehetővé kell tenni a tudás szabad áramlását az akadályok leépítésével a kutatás és az innováció területén. Biztosítani kell azt, hogy az innovatív cégek különös tekintettel a KKV-kra hozzáférjenek a finanszírozáshoz, hitelekhez, és az új gondolatokat meg kell valósítani. Az innováció szélesebb körű megközelítését támogatjuk, legyen szó a kutatásról, az üzleti modellekről, a menedzsment innovációról, a formatervezésről, marketingről és a szolgáltatások innovációjáról. Az innovációs lánc minden egyes részére ki fog térni ez. A zseniális ötletek megjelenésétől azoknak a piacra kerüléséig, a termékek piacra kerüléséig. Ez a terv stratégiai kezdeményezéseket fog megfogalmazni, és ezeket Európai Innovációs Partnerségnek fogjuk nevezni. Kutatás és fejlesztési programokat összehozzuk a kereslettel, a közbeszerzéssel, a szabványosítással és a szabályozása. Ambicióz, ambiciózus hatály és ambiciózus alap kell ehhez. És ez nem teszi lehetővé azt, illetve lehetővé teszi azt, hogy a PPP-k megvalósuljanak az európai fellendülési terv, gazdaságélénkítési terv, a technológiai platformok megvalósuljanak, és ezeket az kezdeményezéseket nem fogjuk elfelejteni, ennek az ellentéte igaz, ezekre fogjuk építeni az új tervet. És az új terv figyelembe veszi a magánszektornak a részvételét az innovációban és a kutatásban. Az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap fontosabb szerepet kell, hogy játszanak a pénzügy, a kutatás és az innováció és a tudományos programok finanszírozásában. Erősíteni kell a magánszektor szerepét, és Szeretnénk, hogyha az Európai Unió elérné a GDP 3%-os, 3%-ában meghatározott kutatás és fejlesztési finanszírozást. Ez a megfelelő időszak arra is, hogy intézmények közötti vitát folytassunk az egyszerűsítésről. A kutatás és az innováció az Európai 2020-as kezdeményezés homlokterében van. Az Európai Zászlós Hajó kezdeményezéshez világos célokra és eszközökre van szükség, következetességre és a, és a szabályok stabilitására. A, emellett pedig az adminisztrációs és bürokratikus folyamatoknak a a sebességét növelni kell, egyszerűsíteni kell ezeket a folyamatokat, és ki kell egyenlíteni az eh, ellenőrzést illetve a kockázat elkerülés és a kockázat minimalizálás is fontos. Átfogó megközelítésre van szükség, az Európai Parlament politikai támogatása nagyon fontos, hiszen csak együtt lehet az európai kutatás és innovációs finanszírozást egyszerűsíteni. Az e, finanszírozás egyszerűsítéséről szóló nyilatkozatot az Európai Bizottság holnap fogja elfogadni, és ennek a célja az intézmény vita megkezdése ebben az összefüggésben. A nyilatkozatban az egyszerűsítési elemeket három kategóriába soroljuk. Az első olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyeket a jelenlegi jogszabály keretben el lehet fogadni. A második a szabályok megváltoztatásával foglalkozik, de a meglévő költség és input alapú megközelítésre alapul. A harmadik pedig a finanszírozás megváltoztatását illeti, eredményorientált és egyéni általány összegek alkalmazása. A nyilatkozatban még egyéb elemek is szerepelnek. Ez a nyilatkozat nem jogszabályalkotó javaslatokat tartalmaz, sokkal inkább a vita megnyitását célzó opciókat. Ezért a konkrét kockázat elemzési stratégiák a későbbi jogszabályalkotó aktusok tárgyát fogják képezni. Ahogy már korábban is elmondtam, januárban is elmondtam, támogatom azokat a kezdeményezéseket, amelyek a nemzeti programokat tovább szeretnék erősíteni, és a nemzeti és EU támogatott kutatási programokat támogatjuk egyetlen tagállam sem tud egyedül szembenézni ezekkel a kihívásokkal. Az európai kutatási területet csak akkor tudjuk létrehozni, hogyha minden tagállam elkötelezi magát emellett. A teljes finanszírozás, kutatási, innovációs és tudományos finanszírozás 95%-át közvetlenül a 27 tagállam adja össze. Azonban el kell kerülnünk a párhuzamos munkavégzést, a duplikációt, és maximalizálni kell a lehetőséget, amely, lehetőségeket, amelyeket ezen területen megvalósított projektek nyújtanak. A spanyol kormány már az elnökség alatt bizonyos kezdeményezéseket nyújtott be, és a kutatók mobilitásának a javítását, illetve a, a biztosítási jogosultságok egyszerűsítését célozza kutatók számára. A keretprogramon keresztül, amely nyitva van minden tagállam számára, lehetővé válik a nemzeti programok közötti együttműködés és a hálózatépítés. Ez az Euronet hálózaton keresztül, vagy programon keresztül valósul meg, amely lehetővé teszi a 185-ös intézk- cikk alá tartozó intézkedésektől kezdve minden eszközre a eszköz esetében a több tagállamnak az együttműködését. Tavaly a tagállamok egy lépéssel előbbre mentek, és a közös programozást választották. A közös programozás a résztvevő tagállamok tagállamok részvételével valósul meg az Európai Bizottság támogatásával, és ez a kutatásokat illeti, érinti. Az Európai Unió megindította az első közös programozást, és ez egy európai szintű kutatási stratégiát céloz, amely Alzheimer, illetve Parkinson betegségekkel kapcsolatos kutatásra vonatkozik. A közös programozásnak tehát fontos szerepe van a 2020-as stratégia keretében. Az Európai Bizottság három új javaslatot fogadott el, és ezekbe tartozik a mezőgazdaság, az élelmiszerellátás biztonsága, a klímaváltozás, a kulturális örökség, a globális kihívás és az egészséges táplálkozás, az egészséges életmód. A közös programozás az egyik építőköve az kezdeményezéseknek, és ez lehetővé fogja tenni azt, hogy hogy, a, hogy gyümölcsöző együttműködés valósuljon meg a közös programozás keretében. A hetedik kutatási keretprogram a legnagyobb közfinanszírozott kutatási keretprogram. A keretprogram határozat 2010-re köztes értékelést tervez, amelynek köszönhetően egy átfogó és független értékelést tudunk elvégezni. A szakértői munkacsoport, aki akik ezzel foglalkoznak, elemezni fogják az FP7-nek a, a struktúráját, eredményeit, finanszírozását, elemzik a végrehajtási stratégiákat, a külső eh, tanulmányokat, a saját interjúkat készítenek, elemzéseket készítenek, illetve a nemzeti hatástanulmányokat is eh, elemzik. Az FP7-esnek szeretnénk az erős és a gyenge pontjait elemezni. Szeretnénk látni azt, hogy mely részei működnek jól, melyek nem annyira, és szeretnénk tisztázni azt, hogy hol lehet ezen még javítani. Emellett elemezni szeretnénk azt is, hogy hogyan lehet az, a KKV-k részvételét az FP7-ben javítani a szakbizottság tagjaihoz hasonlóan engem is aggaszt az, hogy a kkv k nagyon kis arányban vesznek részt a kutatási programban, és ezt meg kell változtatni a jövőben. A szakértői munkacsoportnak a végső jelentése szeptember-októberben készül el, és az Európai Bizottság november-decemberben készíti el a formális válaszát erre a szakértői csoportra, és ezt a nyilatkozatot természetesen az Európai Parlamenttel is megtárgyaljuk. Mielőtt befejezném, hadd mondjam el, hogy a közös kutatási központ kutatói itt fognak Európa, az Európai Parlamentben fognak bemutatkozni, május 4, 4 és 6-a között a kutatási programjaik eredményeit fogják bemutatni. Remélem, hogy részt tudnak venni, kedves elnök úr, kedves képviselők, és remélem, hogy látni fogják azt, hogy milyen eredményekre jutottunk ezekkel a kutatási támogatásokkal. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, biztos asszony. Különösen az utolsó bejelentésével kapcsolatosan megemlíteném, hogy jövő héten itt a szakbizottságon belül is vendéglátjuk majd az érintetteket. Úgyhogy akkor most meg itt van a lehetőség előttünk az eszme cserére. Az első kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. És különösen nagyra méltányoló megtiszteltetésnek tartom, hogy a biztos asszony itt van körünkben. A K plusz F-fel kapcsolatos programot illetően én azt szeretném elmondani, hogy a kutatás, fejlesztés és az innováció kapcsán nincsenek kellő mutatók, mérő számok, amivel a különböző projektek és programok eredményét mérhetnénk, olyan programokét, amelyek az EU K plusz F politikáját hivatottak megvalósítani. A számvevőszék jelentése szerint az EU K plusz F keretprogramjának megvalósítása kapcsán azt állapították meg, hogy a bizottságnak továbbra is egy összefüggő, rendszeres, tényeken alapuló teljesítménymutató rendszerre lenne szükség. Az úgynevezett Star Matrix kezdeményezés már megkezdődött. Ennek segítségével mérnék a K plusz F projektek teljesítményét. Úgyhogy elnök, biztos asszony, egyetérte azzal, hogy szükség van-e egy EU szintű mechanizmusra, aminek segítségével adatok alapján lehetne értékelni a K plusz F programokat, és amelyek segítségével mi döntéshozók el, dönthetnénk, hogy milyen újabb innovációs politikák kialakítására van szükség. Említette a közös program készítést. Nem gondolja, hogy ez esetleg egy olyan terület, ahol megvizsgálhatnánk az EU és az Egyesült Államok közötti együttműködést a K plusz F területén, ezzel elősegítve egy transatlanti kutatási térség kialakítását. Köszönöm szépen, Prodi kolléga. Köszönöm, elnök úr. Szívesen üdvözlöm Önt, biztos asszony. Nem tudtuk, hogy majd hogyan is fog szerepelni, és az ön meghallgatása lett végül is az a legjobb, egyik legjobb meghallgatás, úgyhogy ismét üdvözöljük önt körünkben. Néhány szót szólnék az egyszerűsítésről, és azokról a problémákról, amelyek igen nagy mértéket öltenek, és amelyek sajnálatosak az auditálás ról van szó, az ellenőrzésről, amit a bizottság hajtott végre a kutatási intézményekben. A mi parlamentünk létrehozott egy közös munkacsoportot a Költségvetési Ellenőrző Bizottsággal. Tegnap munkaülést tartott a két bizottság. Úgy gondolom, hogy politikai konszenzus van kilátásban azért, hogy ebből a helyzetből kikerüljünk. Az a gond, hogy az EU egyre népszerűtlenebb az audit ellenőrzések miatt. A tudományos körök a tagállamokban politikai életben is igen nagy befolyással vannak, és ez minket érinteni fog, amikor tárgyalunk a tagállamokkal, és azt fogjuk kérni, hogy a kutató, kutatási alapokat a közösség fokozottabban finanszírozza. Emiatt gond ez nekünk. A jövőben egyszerűsítésű rendeleteket fogunk megszavazni, de főként azért, hogy a múltat lezárjuk, és akkor meg kell, hogy találjuk a formát ahhoz, hogy a jó irányítás, jó igazgatás megoldódjon, de a jövőre is gondolni kell. Először is a szabadalmakat illetően szeretném kérdezni, hogy mi az ön véleménye, a mi tudományos kutatásunk védelme érdekében és az európai szabadalom eh, iroda működéséről mi a véleménye, ez az iroda Münchenben van. A másik a kutatások energiaterén és az ITER projekt. Ezt a projektet hogyan ítéli ön meg? Végül pedig, miként látja a kapcsolatot, hiszen ön a kutatással kapcsolatos munkacsoportot elnökli a biztosok körében. Hogyan látja ön a belső piacon az iparpolitikát és a kutatási politikát, a kettő összefüggését? Szólna-e az európai szakpolitikák koherenciájáról? Gyerek úr, Köszönöm szépen. Biztos asszony, az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság számos esetben az úgynevezett politikai akaratot részesíti előnyben a tudomány és technológia területén elért eredményekhez képest. A klímaváltozással kapcsolatosan elfogadtuk azt a fel, elfogadtunk egy feltételezést, ami kifejezetten veszélyes a gazdaságra nézve. Fel kell lépnünk, küzdenünk kell a klímaváltozással szemben. Nem gondolja-e, hogy a saját tudósaink az EU-n belül egy közös kutatási program keretében esetleg meg tudnák-e erősíteni ezt a feltételezést, illetve a széndiokszid kibocsátás és a klímaváltozás hatásait az ICC 4-es jelentés alapján. Szimulált tudományos forgatókönyvek alapján. Egy másik dolog. Ma hallottam, hogy a Galileo, ami egy nagyon költséges program, óriási kudarcot fog vallani. Nincsenek kellő számban felkészült mérnökök és kutatók, ugyanis az oroszoknak is van már GPS rendszerük. Tovább menve, több projekten dolgozunk, ajánlásokat fogalmazunk meg, szabályokat a CO2 kibocsátási határértékekre vonatkozóan, járművek esetében például. Műszakilag azonban ezek nem kivitelezhetők bármilyen tudós ezt ki tudja számítani. Talán jobb módszereket kéne alkalmaznunk. Ezen kívül arról is beszélünk, hogy hogyan fejlesszük, hogyan ösztönözzük a KKV-kat. A jelenlegi rendszerben azonban az ő fejlődésüket nem szolgálja igazából semmi. Köszönöm szépen, Charles Chichester. Köszönöm szépen, én is a kollégákhoz hasonlóan üdvözlöm a biztos asszonyt a szakbizottságunknál. Én sajnos csak a bevezetőjének a vége felé vagy a közepetáján érkeztem meg, úgyhogy csak elnézést kérnék, ha olyan dolgokra kérdezek rá, amit említett. Odi úr megjegyzésével kapcsolatosan, ami az egyszerűsítésre vonatkozik, illetve a kutatók, különösen a kisebb kutató szervezetek előtti akadályokról szólva a keretprogramban való részvétel kapcsán, azt szeretném megkérdezni, és lehet, hogy ez még korai, a mandátuma elején van, Ön hogyan látja, hogy hogyan oldható meg ez a visszásság, hogy egyrészt egyszerűsítünk, másrészt pedig a közpénzekre nézve igen erőteljes és szigorú szabályok és ellenőrzés vonatkozik. Ami pedig a kiválóság koncepcióját illeti. Ön szerint mennyire volt sikeres az a fajta kultúraváltás, ami egy ilyen kiválósághoz elvezethetne? Hogyan lehet a kiválóságot elősegíteni a hetes keretprogramon belül? Ensú kollégát elnézést kihagytam, már ön az elején jelentkezett. Köszönöm én is a biztos asszony részvételét a kutatás, fejlesztés, innováció kapcsán folytatott strukturált párbeszédben. Ez szerves részét képezi a 2020-as kezdeményezésnek, mint egyfajta zászlós hajó kezdeményezés. Ha megnézzük, hogy milyen kihívások előtt áll a társadal, állnak a társadalmaink, a klímaváltozás, az energiahatékonyság, az egészségügy, a demográfiai változások, a bizottság már elő lépéseket tett, hogy összekapcsolja a köz- és magánberuházásokat, és ezek szintjét három szintre emelje a GDP-hez képest a K plusz F területén és ez már megvalósult a régebbi tagállamokban, az újabbak esetében azonban ez még nem valósult meg. Az egyik legfontosabb oka ennek az, hogy nincs meg az a szilárd, szolid K plusz F infrastruktúra, ami beruházásokat vonzana. A korábbi kommunista rezsimek keretében a K plusz F komoly hátrányokat szenvedett, és éppen ezért egy átfogó akciótervre van szükség, annak érdekében, hogy a hetes, illetve majd a jövőbeni nyolcas keretprogram keretében rendelkezésre álló forrásokkal ezek az országok is élni tudnak. Egy rövid példát szeretnék említeni, ami önmagáért beszél, arra vonatkozóan, hogy az új tagállamok milyen kutatási kapacitásokkal rendelkeznek az ilyen források befogadására. Románia, Lengyelország 63 millió eurót kapott 2008 végéig a hetes keretprogram keretében 50 projektre. 67,5 euró volt a végleges felhasználás, ahhoz képest, hogy Franciaország 63,5 milliót kapott a hetes keretprogram keretében, 367 kutató programhoz ugyanebben az időszakban. Éppen ezért én a következő kérdést szeretném feltenni a biztos asszonynak. A bizottság hogyan kívánja megoldani a az egyes tagállamok hiányos kutatási infrastruktúrájának problémáját, illetve hogyan kíván egyenlő esélyeket biztosítani a források hozzáférése terén a mostani, illetve a jövőbeni keretprogram keretében. Figyelembe véve azt, hogy az infrastruktúra hiányában ezek a tagállamok nem élhetnek a program kínálta forrásokkal. A bizottság kíván-e konkrét lépéseket, intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy ezek az országok is tovább fejleszthessék kutatói, kutatási infrastruktúrájukat? Ähm, köszönöm szépen. Még elég sokan jelentkeznek, talán egy kicsikét rövidebben kéne fogalmazni. Caballo úr, asszony, köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a biztos asszonyt, üdvözlöm a részletes programot. Lenne néhány megjegyzésem. Különösen örülök, hogy az innováció definícióját, meghatározását egy kicsit szélesebbre vette, és a szociális innovációt is megemlített, ami egy nagyon érdekes elképzelés. Ezt is bele kell venni az innováció meghatározásába, ami a kutatás finanszírozását illeti. Én elismerem, hogy elkülöníti azokat az intézkedéseket, amelyeket a jelenlegi szabályozás mellett lehet megvalósítani, illetve azokat, amelyek alapvető változásra szorulnak a pénzügyi rendelet kapcsán. Ez egy nagyon pragmatikus megközelítés, számos intézkedést már gyakorlatilag azonnal meg lehet valósítani. És ez összefügg egy másik témával is, amit említett, nevezetesen az eszközökkel ahhoz, hogy kialakíthassuk az európai kutatási térséget, valóban szükség van az intézményrendszer egyszerűsítésére. A jelenlegi rendszer túlságosan bonyolult, összetett, és sok nehézséget támaszt. Tehát egy komoly feladatot állít elénk az egyszerűsítés a közös programkészítési eszköz kapcsán. Végezetül pedig az Európai Uniónak olyan kutatási eredményekre kell törekedni, amelyeknek gazdasági értéke is van. Innovációra azonban nincs, nem kerül sor, ha nincs alapkutatás vagy felső oktatás. Igaz, hogy ez ügyben az ön hatásköre, ez utóbbiban marginális. A kiválóság, a, az úgynevezett frontier research a kapcsán mindenféleképpen eh, egy prioritást kellene megfogalmazni. Itt eh, vannak bizonyos kezdeményezések, ha ezekről bővebben hallhatnánk, például a kutatói, az Európai Kutatói Tanács és hasonló kezdeményezések. Eh, Lambers kolléga, köszönöm szépen. Biztos asszony, én most megismétlem azt, amit már tegnap is említettem, amikor a gyártóiparral találkoztunk, ami a tartalmat illeti. Mi úgy gondoljuk, hogy a kutatási és innovációs politikának korlátozott és nagyra törő célkitűzéseket kell megfogalmaznia ennek alapján lehet az eredményeket is értékelni. Korlátozott azért, mert egész egyszerűen nem áll rendelkezésünkre végtelen forrás ahhoz, hogy minden projektet és kezdeményezést finanszírozni tudjunk. Másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy eléggé bátornak kell lenni ahhoz, hogy kiválasszuk a finanszírozandókat. Mi nem a második helyre törekszünk, hanem a vezető szerepre és magas színvonalon. Ezen kívül vannak szociális célkitűzések is, és gondolom egyetért azzal, hogy az eredmények kell, hogy vezéreljenek minket. Vannak kötelező érvényű célkitűzések, a mínusz 20% és hasonló, de ezt ennél magasabb célokra kellene törekednünk. Legalább arra, hogy sokkal jobb eredményeket érünk el, mint amire kötelezettséget, vagy el, ami mellett elkötelezettek vagyunk. A 2020-as kezdeményezéshez is számokat kéne rendelni, hiszen ez kulcsfontosságú, és minden, ami az előregedő társadalmat illeti, szintén nagyon fontos. Mi nem részelemekre kell, hogy törekedjünk, hanem az átfogó egészre. Még egy szempontot szeretnék hangsúlyozni, nevezetesen a nyíltságot. Megfelelő egyensúlyt kell tennünk az innováció méltányolásán, a szelmi tulajdon jogok területén, és el kell kerülnünk, hogy a kutatás, a kutatási eredmények a fiókokban landoljanak, amit senki nem hasznosít. Tehát megfelelő egyensúlyra, nyíltságra van szükség az eredmények és a szellemi tulajdonjog között. És nagyon örülök, hogy most első alkalommal együtt tudunk önnel működni, és sok sikert kívánok. Angélika Nipla. Angelika Nébler következik. Angelika Nébler következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, nagyon örülök, hogy itt van, és hogy egyeztethetünk nagyon kellemes emlékeim vannak a meghallgatásával kapcsolatban, és nagyon örülök, hogy a kutatást egy ilyen elkötelezett, biztos viszi. Először is gratulálni szeretnék, hogy ennyire elkötelezett, és holnap bemutatja a javaslatait. Még nem ismerem az anyagot, de várom már, és biztos, hogy nagyon sok gondolatébresztő lesz benne. Ahogy Chichester kollega is mondta, a bürokrácia mentesítés az egyik legfontosabb prioritás. Odi úrhoz csatlakozva szeretném elmondani, hogy én nekem is fontos az, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat, főleg a pénzügyi szabályokat, és remélhetőleg sikerül a legkülönbözőbb eszközökön, programokon és kezdeményezéseken keresztül olyan eljárást, egy egységes eljárást találni, és nem kell minden egyes intézkedésre külön eljárást alkalmazni. Tehát jó lenne harmonizálni az eljárásokat, minél kevesebb és minél egyszerűbb szabályokat alkalmazni, és ez javítaná a helyzetet a kutatók számára. Két dolgot említenék még. Először is Európán kívül utazva megállapítottam már többször is, hogy az európai kutatási terület még nem annyira népszerű, mint ahogy ezt szeretnénk. A legokosabb, innovatívabb és tehetségesebb személyeket szeretnénk Európába csábítani, de aztán látjuk, megállapítjuk, hogy nem tudnak sok mindent kezdeni az európai kutatási területtel, ismernek egy-két egyetemet, de Európát, mint kutatói közösséget nem igazán ismerik el, ez nem annyira ismert, úgyhogy azt kérem, hogy a kommunikációért felelős kollégái koncentráljanak erre is, és kölcsönek erre is pénzt, hogy népszerűsítsék az európai kutatási közösséget. Talán akkor így könnyebb lenne tehetséges kutatókat vonzani. A következő pontban elmondanám, hogy a kutatók többször is említették, hogy a Marie Curie programot például a 8. kutatási keretprogramban csökkenteni szeretnék. Én azt gondolom, hogy éppen a, a, a csereprogramok, a Marie Curie csereprogramok kiválóan működnek, és nagyon örülök, örülnék, hogyha ön tájékoztatna bennünket arról, hogy lesz ezzel kapcsolatban valami. Utolsó, a közös programozást említette, ez jó kezdeményezés. A nemzeti parlamenti képviselők részéről szeretném azonban elmondani, hogy nagyon kritikusan tekintenek erre a programra nemzeti szinten. Hogy lehet itt tenni valamit annak érdekében, hogy komolyan vegyük ezeket a programokat. Az az aggodalom merült föl, hogy a, nemzeti, hogy a tagállamok a tagállamok hatásköreibe nyúl bele itt Európa. Ez a Lisszaboni szerződés szempontjából is fontos. Klánti kolléga. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, biztos asszony. Nekem is lenne egy konkrét kérdésem nem csak a hatodik, hanem és a hetedik kutatási keretprogram előkészítésében voltam, vettem részt, hanem otthon is találkozom gyakran kutatókkal, és a hetedik keretprogram előkészítésekor készítettem a választási körzetemben, vagy volt egy, tartottam egy kis konferenciát, ott voltak ott vállalati képviselők, kutatók, és itt szerintem nem szabadna egységesen az egyszerűsítésről beszélni általánosságban. Ez jó lenne, szép lenne, de Érdekes volt az a vita, ami kialakult a konferencia során. Egyrészt eh, ugye az, az intézmények képviselői azt mondták, hogy minden túl eh, bonyolult, mások azt mondták, hogy hát, hogyha eh, saját munkatársai vannak valakinek, akkor ezt meg tudja oldani. A nagy kutatói cégeknek, ahol saját adminisztrációs munkatársak vannak, ott könnyebb megoldani ezt a problémát. De vannak KKV-k, vannak nagyon innovatív cégek, 3-4-5 emberes cégek, akik az egyiknek ugye megbízásokat kell szerezni, a másik a számlákat intézi, és akkor ki kutat, ki dolgozik, ki végzi a munkát. Ezért el kellene gondolkodni ezen. Nem, nem, az, nem arról van szó, hogy ezeknek a vállalkozások, nem csak arról van szó, hogy megállapítjuk a pénzeket, amelyeket kutatásra szánunk, hanem hogy ezek a vállalatok képesek is legyenek ezeket a pénzeket lehívni. Nem egyszerű ez a dolog. Ők sem persze a semmiért dolgoznak, aztán egy példát mondanék még tavalyról. Egy kutató azt mondta eh, nekem, hogy részt vett egy pályázaton, eh, elutasították, és aztán megpróbált eh, utána nézni a dolgoknak, és kiderült, hogy a hat szakértőből csak öt volt ott, és ezért valakit elutasítottak. Hát ez egy elég furcsa elképzelés, ez a jövőben nem szabadna nem szabadna megengedni. Tolja asszony. Eh, signora commissaria, che da parte mia un saluto e, e... Biztos asszony, szeretném üdvözölni önt. Itt vagyok egyébként. Nagyon sajnálom, hogy egy olyan kérdésre kell visszatérnem, amelyet már sok kollega fölvetett, de meg fogja érteni. Hangsúlyt helyezünk erre, hiszen ez kulcsfontosságú kérdés, vagyis az egyszerűsítés és a számviteli és ügyviteli szabályok egyszerűsítése. Erről van itt szó. Megfigyeltük, hogyha a legjobb is a kedvez, kezdeményezés, az akkor is veszít hatékonyságából, mivel igen bonyolult bürokratikus úton kell végrehajtani. Kérjük az erőforrások növelését a kutatások számára, készen állunk arra, hogy költségvetési harcba fogjunk, de ez mindenképpen változást kell, hogy eredményezzen. Ma délelőtt nagyon érdekes meghallgatáson voltunk jelen a Kokobúban, a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban. Megvizsgáltuk tüzetesen a kérdéseket, megnéztük, melyek a problémák, hol vannak a gondok. Most már tudjuk, hogy mit kellene tenni, vagy mely opciók léteznek. A vita nyitva áll, nyitott, és az ön közleménye alapján is most már tudunk vitatkozni, de kinek kell megtenni az első lépést? Valószínűleg a bizottságnak, hiszen a bizottság adta közre ezt a nyilatkozatot. A lényeg az, hogy elszántnak kell lennünk, és nagyon konkréteknek. A támogatásunk azt mondja, és a részvételünk is, hogy nagyon sokat várunk öntől. Ezen kívül még két megjegyzésem van. Bizonyos dolgokat meg lehet változtatni, nem kell ahhoz csoda vagy valami különleges helyzet, de a hozzáférési követelmények nagyon komplikáltak, és éppen ezért kevesebben folyamodnak ehhez, azután ott vannak a KKV-k, az egyetemek, a kutatóintézetek, ezt túl komplikáltnak találják ezt az eljárást. De ezt akkor egyszerűsítsük, nem kell ehhez egy másik jogszabály. Azután ott van a terminológia kérdése. Ahhoz, hogy egy kézikönyvet összeállítsunk, ahhoz kell valami, hogyha eltérőek az informatikai rendszerek, hát akkor oldjuk meg a problémát. A másik pedig a számviteli szabályok túl bonyolultak, akkor változtassunk ezen is. És ezért fordulunk önhöz, erre hívjuk fel ön. Beszéltünk a közös programokról, a szabályokról. Jó lenne plusz pénzforrásokkal rendelkezni azért, hogy legyen egy kritikus tömeg, hiszen az erőfeszítéseket kell koncentrálni, meg kell győzni az, az államokat, arról, hogy vegyenek részt programokban, például az Alzheimerrel kapcsolatos kutatásokban, és ehhez plusz források kellene Köszönöm. Mészáros, Mészáros úr, Mészáros úr következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztes, tisztelt eh, biztos asszony, nagyon köszönjük, hogy eh, ismertette a hetedik keretprogram köztes kiértékelésének folyamatba helyezését is, illetve eh, azt, hogy elvárhatjuk enne, erről a mielőbbi <clears throat> információt. Eh, nagy érdeklődéssel tekintjük ez elé, nem csak azért, hogy kiértékeljük, hogy milyen hatékonyan tudtuk, be, tud, tudtuk befektetni azokat az összegeket a kutatásba, amelyek erre számba voltak, hanem úgy, én úgy gondoljuk, hogy a hogy a, ez a kiértékelés egyben alapja lesz majd a nyolcadik keretprogram felépítésének is, tehát ki lehet szűrni majd rengeteg hibát ebből, és új innovatív ö, ö, dolgokat lehet bevinni, mint például, hogy a kollégák is említették eddig, és ön is említeni tetszett a, a kis, kis és középvállalkozókat sokkal jobban ki lehet emelni, és meg lehet támogatni, és az adminisztráció egyszerűsítése is tudom, hogy folyamatban van, és ezt is nagyon támogatjuk, és én is támogatom a volt kutatótársaim nevében, ahol én is eltöltöttem több, több évtizedet, üzenet. Szeretném megkérdezni a következőt. A 2020-as stratégia sok új célt és kötelességet ró ránk az előkövetkező időszakban. Délelőtt eh, Tajani biztos úr meghallgatásakor eh, az az üzenet eh, jött ki az egészből, hogy a gazdaság és az ipari termelés egységesítésének elmélyítése abszolút szükséges az Európai Uniós országokban, a, csak így tudjuk a, közösen a klímaváltozásokat megvá- legyőzni, illetve a széndiokszid kibocsátást csökkenteni és egyéb célokat is, amelyet például a Lisszaboni szerződés is ránkról. Szeretném megkérdezni, hogy látja ön, van-e stratégia arra már, vagy pedig kialakulóban van-e valami stratégia, hogy csapódhat le ez a cél a kutatás és az innováció terén, például a 8. keretprogramon belül. Köszönöm szépen. Én Ek. Ek. Ek asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, hogy eljött a szakbizottságunkba, és azt is, hogy igen, szoros kapcsolatokat tart fenn a szakbizottságunkkal, ezt nagyra értékeljük, és ez látható a sok-sok kérdésből is. Nagyon sok kérd, kollégát érdekel az ön tárcája, és ez igen pozitív a jövőbeli együttműködés számára. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan szeretné egybetartani a tudás háromszöget, kutatás, oktatás és innováció. Azért harcolunk, hogy egyszerűsítsük a bürokráciát, azt nem kérem, hogy a háromszöget négyszögé alakítsa, de az ipari projektek érdekelnek bennünket, és az utolsó fázis, hogy, hogy lehetne ezt kombinálni közbeszerzéssel vagy más eszközökkel azért, hogy az új technológiákat demonstráljuk, és azért, hogy ezeket azután beindítsuk a piacon. Másik dolog, hogy tehetjük érdekelti az embereket. Ez is az egyik döntő tényező a 2020-as célok szempontjából, és ott vannak a demográfiai problémák, kevesebb ember lesz a kutatásban, hogyha nem teszünk nagy erőfeszítéseket a következő hónapokban és években. Kortinez asszony, nincs itt? Ja, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Köszönöm szépen, hogy ezeket a prioritásokat bemutatta, illetve ezeknek a felülvizsgálatát eh, említette. Új eh, törvényhozási ciklus kezdődött, mérleget kell vonni, meg kell nézni, hogy milyen eh, kihívások előtt állunk a jövőben. Az elmúlt törvényhozási ciklusban gyakran beszéltünk a bürokrácia leépítéséről, és létrehoztuk az Eurostar programot, ezek a kutatás intenzív KKV-k, amelyek ebbe tartoznak. Az Euréka, az Euréka fina, öm, igazgatja, ellenőrzi ezeket. Sok kis üzletnek, vállalkozásnak fontos ez, Eh, hiszen azonnal szükségük van a likviditásra, főleg a kis cégeknek nagy nehézségeik vannak a hitelhez féréssel, hozzáféréssel. És eh, a bonitásuk sem olyan ezeknek a cégüknek, hogy nagyon gyors, cégeknek, hogy nagyon gyorsan kapnának ilyen nehéz helyzetekben hitelt, pedig munkahelyeket teremtenek. Másodszor az nemzetközi hálózatok létrehozása. El tudják képzelni, hogy a világ különböző egyetemei között ugye nemzetközi együttműködés van, teljesen új egyetemek jönnek létre, zöldmezős beruházásként szinte eh, golf eh, államokban, eh, vagy Kínában hallottunk, 10-15 új egyetem jön létre. Nagyon sok diák tanul Kínában például. Nem lehet-e valamilyen nemzetközi kutatói csereprogramot kezden, kezdeményezni, amit aztán egy tényleg rendes összeggel ellát, ellátnánk. Végül pedig beszélt ugye a nyolcas kutatási keretprogramról egy pont a mezőgazdaság. Egy 50 milliárdos csomagot kellene strukturálni, a, az egészséges élelmiszerek, egészséges takarmányok, egészséges életmód, egészséges italok és a tiszta víz témaköre körül. A jövőben ezek, ezek fontos kihívások lesznek több mint 6 milliárdan vagyunk már a Földön, és körülbelül felére csökkentek a mezőgazdasági területek. Úgyhogy az megújuló energiaforrások, mezőgazdaság, élelmiszer témakör fontos kihívás. Másik pont pedig az energiahatékonyság. Itt is egy 50 milliárdos csomagra lenne szükség, hogy, hogy a, az olcsóbb energiát tegyünk lehetővé a fogyasztók számára. Gutierrez asszony megérkezett, úgyhogy meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami engem illet, köszöntet mondok a biztos asszonynak, hogy itt van. Tudom, hogy nehéz az ön szerepe, mivel bizony igen mozgalmas időszak áll előttünk, és Tudjuk, hogy válság van, és éppen ezért mindenki ezt a már meglévő költségvetést szeretné felhasználni, kihasználni. Meg kell védeni a pénzügyi tervet. Én sokat védem a kutatási főigazgatóságot is, és a közösségi kutatást is. Egy sor fenyegetés áll előttünk. Föltennék egy kérdést. A kutatási főigazgatásnak csodálatos struktúrája van, és együttműködési programja az emberi erőforrások mobilizálására. Nem szabad elfelejteni, hogy egy sor olyan program van, amely emberi erőforrást nem fog eredményezni. Az emberi erőforrások a kutatás pedig javítják az európai versenyképességet. És hogyha a Beatles együttes két eh, gitárral, basszusgitárral és egy dobbal megjavította a zene világát, akkor eh, talán eh, nekünk is sok mindent meg kell változtatni, de nem muszáj ugyanazokat az eszközöket alkalmaznunk. Vagyis más eszközökkel, mert azzal kell újítanunk, ami rendelkezésünkre áll. Egyébként, ami a nyolcas keretprogramot illeti már, erről itt beszéltünk, és szerintem nem működünk együtt elegendő mértékben ennek érdekében. Azt kérdezem, hogy milyen formáink vannak ahhoz, hogy innovációt hajtsunk végre, újítsunk, mint ahogy a zenében. A kommunikáció elengedhetetlen, és a kutatókat, az emberi erőforrásokat kell bevonni, valós innovációra gondol ön az innováció és a kutatás terén, mégpedig úgy, hogy az európai erőfeszítéseket tesznek azért, hogy az európai erőforrásokat mozgósítsák. Esetleg a biztos asszonynak meg kéne adni a lehetőséget, hogy ezekre a sokszínű kérdésekre válaszoljon, mégpedig hát viszonylag rövid időn belül. Köszönöm, elnök úr ha megengedik, akkor az utolsó képviselőre reagálnék, Gutier Corténez asszony felvetésére. Valóban szükség van egy innovációs programra, és a csoportunk, a, a csapatom nagyon keményen dolgozik azon, hogy megerősítsük az innovációs elemet. A kérdéseket most én igyekszem sorrendbe venni. Először is, amely a 3 százalékos célt illeti, ezt többen említették, tudom, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeknek komoly gondjai vannak ezzel kapcsolatosan, még akkor is, hogyha ez két részre oszlik, az egy, illetve a két százalékos részre de nem igazán tudjuk egészen pontosan megragadni ezt a két százalékot, és nem tudjuk, hogy ez a két százalékos magán forrás, magán beruházások, befektetések honnan származhatnak. Tehát az egyes tagállamokban ezzel mindenféleképpen konkrétan kell foglalkozni. Ugyanakkor elmondható, hogy a 3 százalékos cél kapcsán együttműködünk a tagállamokkal, hiszen őnekik is ki kell tűzni a saját céljaikat. A 3% nem egy mindenkire ráhúzható, egységes zubbony, ezzel tisztában kell lenni, és ezen kívül a nagyobb tagállamokat is arra kell ösztönözni, akik még nem érték el ezt a célszámot, hogy minden tőlük telhetőt megtegyenek ennek érdekében. Az én szolgálatom nagyon szoros kapcsolatot ápol minden nemzeti kormányjal az elmúlt hetekben különösen, annak érdekében, hogy meghatározzuk, melyek lennének a legalkalmasabb, a legmegfelelőbb célok az ő esetükben, tekintettel sajátos körülményeikre. És így tulajdonképpen egy mobilizálható európai cél jönne létre, amiben figyelembe vesszük a nemzeti különbségeket. Ez egy újszerű dolog, amit bevezetünk. Én összeállítottam egy szakértői csoportot, a szolgálatomon belül, a K plusz F főigazgatóságon és Tajani úr is nagyon szorosan együttműködik, e, illetve a Költségvetési Főigazgatóság ahhoz, hogy rendszerindikátorokat tudjunk meghatározni, amelyeket aztán alkalmazhatunk. Annak érdekében, hogy ezt egy függetlenebb szemmel nézzük, a bizottságon kívüli szempontokat is érvényesítve, ez indokolta ezt a szakértői csoportot, amiben kutatók, illetve innovátorok is részt vesznek az EU különböző részeiről. Ők nem a tagállamokat képviselik, nem túl nagy létszámú ez a csoport, de minden esetre ők azt vizsgálják, hogy az innováció területén milyen új indikátorokat, mutató számokat lehetne alkalmazni. Nagyon pontosan tudjuk, hogy mit fektetünk a kutatásfejlesztésbe, de nem igazán tudjuk mindig, hogy milyen eredményeket érünk el, és tulajdonképpen ezt szolgálná a szakértői csoport munkája. Olyan adatokat kaphatnánk, amelyek eddig nem álltak rendelkezésre. Miért volt annyira kiábrándító a magánberuházások helyzete? Ezt is meg kell vizsgálni, és a tagállamoknak javítani kéne a feltételeken például a hitelhez jutást, a szellemi tulajdonjogok kérdése is elhangzott. Én tudom, hogy ezt attól függően, hogy milyen ágazatban működik valaki, másként látja. A mezőgazdaszoknak más véleményük van, ha megvizsgáljuk a telekommunikációs, informatikai ipart, ők is más állásponton vannak a szellemi tulajdonjog kapcsán. Éppen ezért a bizottság is intenzíven foglalkozik az innovációval, ez nem csak az én kizárólagos területem, inkább Barnier úr hatásköre, tehát meg kell vizsgálni, hogy ezen a területen is mit lehet tenni. Mindannyian meg fogjuk vizsgálni a saját területünkön, hogy mi, milyen lépésekre van szükség. Az innovációs és kutatási terv igen nagyra töré, gyakorlatilag a mostani kereteket feszegeti, és olyasmire van szükség, amivel az emberek azonosulni tudnak. Ha ez a terv elkészül, ennek az egyes részeit az azért illetékes főigazgatóságok fogják majd végrehajtani, illetve figyelemmel kísérni a megvalósítást. Itt most nem a szokásos ügymenetről van szó, hanem az összes biztos holisztikus szempontból vizsgálja, együttműködik egymással. A közbeszerzések kérdése legalább ennyire fontos itt is együtt kell működni a tagállamokkal, és megemlíteni még a technológia transfert is. A kutatásfejlesztés kapcsán én értem az elmondottakat a kutatási infrastruktúrával kapcsolatosan egyes új tagállamokban. Mindegyik új tagállam ismertette velem a problémáit. Ha valaki korábban kutatásért, fejlesztésért illetékes miniszterként működött, akkor egészen pontosan tudja a ismeri a problémákat. Meg kell vizsgálnunk, hogy a rendelkezésre álló költségvetést hogyan tudjuk minél jobban felhasználni annak érdekében, hogy a nehézségekkel küzdő tagállamokban javulhasson az infrastruktúra, ami pedig a projektek kiértékelését, visszacsatolását illeti. Az eredmények eléggé biztatóak. Egyrészt a professzionalizmus, másrészt pedig a nyíltság tekintetében. De nyilvánvalóan továbbra is ébereknek kell maradnunk, és oda kell figyelni erre a területre. A KKV-k finanszírozási forrásokhoz való jutása is nagyon fontos. Mi mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy kedvezőbb feltételek mellett juthassanak finanszírozáshoz a KKV-k. Az ipar képviselői a teljes spektrumot lefedik a legkisebbektől a legnagyobbakig. Gyakorlatilag mindenki kis vállalkozásként indult, és az őket különösen foglalkoztatja a finanszírozási források elérhetősége. Én múlt héten találkoztam az Európai Beruházási Bank vezetőjével, és ő biztosított a egy új finanszírozási lehetőség működőképességéről. Itt meg kell vizsgálni, hogy az Európai Beruházási Alap és Beruházási Bank mit tehet a mi területünkön. Ugyanis itt több vállalat alkotna egyfajta konzorciót, hogy kockázat megosztási, finanszírozási módozatokat dolgozzanak ki. Nagy örömmel hallottam Ódi úr tájékoztatását, ami a közös munkacsoportot illeti a Kokobu és az önök szakbizottsága között. Én a Kokobuval tíz éven át dolgoztam, együttműködtem, hiszen a számvevőszéken voltam korábban, és ők többször említették az elfogadható kockázati mértéket és hasonló dolgok, szempontokat, de mindig biztosítani kell a megfelelő finanszírozási alapot. Az, és azt, hogy az adófizetők, az erő, európai adófizetők pénzét hatékonyan és megfelelően hasznosítsuk. Tehát én komoly érdeklődéssel várom, hogy beszámoljanak majd ezen közös munkacsoport eredményeiről. A biztos társaimmal együttesen igyekszünk arra, hogy a szabályokat a lehető legkövetkezetesebben, egységesebben értelmezzük, megkönnyítsük a kisebb konzorciumok lehetőségeit, illetve lehetővé tegyük az egységes regisztrálást. Ami pedig a különböző eszközöket illeti, ezeket alaposan meg fogom vizsgálni majd a hetes keretprogram felülvizsgálata alapján. El kell dönteni, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik. Remélhetőleg már az első benyomásaink nyárra, nyár végére rendelkezésre állnak. Fontos, hogy eh, látható, prominens eh, példákkal rendelkezzünk. És erre egyébként a meghallgatásom során is eh, utaltam. Amikor a vállalatok azt mondják, hogy nem tudunk kutatókat felvenni, nem tudunk mérnököket találni, segíthetnek-e nekünk a tagállamokban hogy a tagállamok hatóságai velik fel a kapcsolatot az egyetemekkel. Jó lenne a fiatalok számára látható példaképeket mutatni, példaképekkel szolgáltat, szolgálni, hogy ezzel is ösztönzőleg hassunk rá. Itt az stratégiát felelős főigazgatósággal is egyetműködünk, illetve a kutatókkal, akik be tudnak mutatni ilyen példaképeket, kiváló hallgatókat, vagy különböző kiváló kutatókat, akár Nobel-díjasokat is. Ami a szociális szempontokat illeti, ez egy nagyon fontos terület, és elnézést, hogy a, az általam adott felsorolásból ez kimaradt, ez nem volt szándékos. Én igyekeztem a bevezetőmet rövidre fogni, de természetesen a szociális innováció rendkívül fontos, és különösen fontos, hogy amikor a szociális innovációról beszélünk, akkor nem csak egy vagy két szempontról van szó. Fel kell mérni, hogy hogyan lehet a prioritásokat legjobban megfogalmazni a szociális innováció területén, és nagyon hasznos lenne, hogyha az önök szakbizottságának tagjai is konkrétan javasolnának, vagy tanácsal szolgálnának ezen a területen. Hiszen ez a munka már a BEPE tanácsadók részéről megindult Barroso elnök úr felügyelete alatt. Az irodából ki és vissza a laboratóriumba. Itt nyilvánvalóan megfelelő egyensúlyt kell teremteni a az adminisztráció, bürokráció, illetve a kutatási munka között, és köszönöm, hogy itt utaltak arra is, hogy az egyszerűsítésnek is azért vannak korlátai. A pénzügyi rendelet felülvizsgálata május végére várható, és Lewandowski úr nagyon nyitottnak mutatkozott az egyszerűsítés tekintetében ami a szabadalmakat, illetve a szellemi tulajdonjogokat illeti. Itt mindenféleképpen abban az irányban kell gondolkodnunk, hogy szükség van az európai szabadalom megteremtésére. John Ash is már korábban foglalkozott ezzel a területtel, de most kell az utolsó akadályt tulajdonképpen bevennünk. Úgyhogy ezen a területen intenzíven munkálkodunk. A tudomány alapú politikáról már azt hiszem szóltam a bevezetőmben. A demonstratív projektek számának növelése és ezeknek a 2011-es programba való, felvétele, a KKV-khez való eljutatása, illetve a kék égbolt is nagyon fontos. Rubik úr a finanszírozás kapcsán felvetett valamit, amire azt hiszem már válaszoltam, és említettem, hogy az Európai Beruházási Banknál majd eljárok, hogy hogyan tudnak ők segíteni. Az az ITER projektről is történt említés, Nyilván ennek finanszírozása is egy nagyon fontos kérdés. Mindenki természetesen önöket is tájékoztatni fogom majd a fejleményekről. Amikor ezt az anyagot olvastam, én arra törekedtem, hogy az ITER programot egy szilárd és fenntartható pénzügyi alapra helyezem. Ez egy nagyon fontos globális projekt, amit az Európai Unió fogadott be és irányít, a fúzió, a biztos energiaforrások biztosítása, a globális energiaigényeknek való megfelelés, illetve a klímaváltozás problémájának kezelése állnak az előtérben. Ezek rendkívül fontosak mindannyiunk számára. Az európai tagállamok, az Európai Bizottság tehát elkötelezett emellett a nagyon fontos projekt mellett, új költségbecslések és megemelt költségbecslések vannak előttünk most, de arra törekszünk, hogy a finanszírozását megtámogassuk ennek a projektnek. Május elején fog előterjeszteni ezzel kapcsolatban egy anyagot a bizottság, és természetesen a tanács elé kerül majd ez az anyag. Én és a szolgálatomon belül a munkatársak a költségvetési biztossal, költségvetésért felelős biztossal együttműködve arra törekszünk, hogy itt ne csak egy rövid távú megoldást találjunk. Ezt önöknek is, meg bizottságon belül, illetve a parlamenten belül, valamint a tanácsnak is meg kell vitatnia. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést, hogyha kicsikét hosszasabban fogalmaztam. Darf mich bedanken. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönjük szépen, hogy tájékoztatott bennünket, tájékozt, hogy elmondta a leglényegesebb pontokat az munkaprogramjából, és várjuk a további együttműködést. Ezzel, kedves kollégák, lezárjuk az ülést. Kérem, gyorsan hagyják el a termet, mert szeretnénk a koordinátori ülést tartani, és minél gyorsabban kimennek a kollégák, annál gyorsabban kezdhetjük.